Right, can I call the meeting to order? The President has asked me to open the meeting. I apologize that... Kezdhetjük az ülést. Az elnök úr sajnos nem tud itt lenni. Elnézést kérek a nevében ezért, de úgy látom mindenki időben itt van. Úgyhogy szerintem érjünk is a lehetőséggel, kezdjük el időben, hogy mindenki a legtöbbet beszélhessen. Uh, first item is adoption of the agenda. Is that agreed? Az első napi rendi pontunk a napi rend elfogadása, hogyha mindenki egyetért a napi rendel, akkor elfogadottnak tekintjük, ami az elnök közleményeit illeti egyetlen egy közlendőn van. Az október 17-i külügyi tanácsi ülés előkészítése, ami holnap délelőtt lett volna Mogherini asszony jelenlétében, ezt el kellett halasztanunk, így ezzel lerövidül a napi rendünk, sajnos Mogherini asszonynak máshol kell lennie holnap. Hármas napi rendi pont – a július 7-i ülés jegyzőkönyvének elfogadása szerintem a jegyzőkönyvet mindenki elfogad, megkapta. Hogyha az ülés végéig senki nem jelzi elnevetését, akkor elfogadottnak tekintjük a jegyzőkönyvet. Úgy tűnik mindenki boldog, mindenki örül, senkinek nincs gondja ezzel, akkor haladunk tovább. Lesz mecsere Helga Schmidtel, nagyon örülök, hogy itt üdvözölhetem Önt, és ahogy mindenki tudja, Ön nagyon nagy szerepet játszott az EU-Irán megállapodás megkötésében. Ma az EKSZ főtitkáraként van itt nálunk. Nagyon örülünk, hogy EME e e kapacitásában üdvözölhetjük Önt itt, és megvitathatjuk Önnel az Afganisztánnal kapcsolatos kérdéseket. A mai eszmecserénknek középpontjában Afganisztán áll, Biztos vagyok abban, hogy más dolgokról is eszmecserét folytathatunk majd önnel más alkalommal, de ma elsősorban Afganisztán témájában szeretnénk önnel eszmét cserélni. Október 5-én volt egy konferencia Afganisztánról, 72, illetve, bocsánat, 75 ország vett részt. Ezen a konferencián egy közös nyilatkozat született a végén, amelyben közösen szerepet vállalt mindenki, hogy hozzájárul Afganisztán eh, további fejlődéséhez. A külügyi főképviselőnk eh, úgy nyilatkozott, hogy nagyon elégedett a konferencia végeredményével, több mint 13 milliárd eurót sikerült adományként összegyűjteni. Szeretném hangsúlyozni, hogy az idén Véget ér az EUPOL afganisztáni missziója. Azt hiszem, ez is szóba kerül majd a mai eszmecsere alkalmával, és megkívánjuk vitatni önnel az Európai Unió álláspontját és az afganisztáni fejleményekkel kapcsolatosan, illetve beszélni fogunk arról is, hogy a jövőben milyen módon kívánunk jelen lenni az országban és természetesen meg kell vitatnunk a 2007 óta működő EU misszió jövőjét is. Ezek mind fontos kérdések egy olyan ország esetében, amelyben nagyon súlyos konfliktusok dúlnak évek óta. Helgának adom most meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm szépen a kedves szabait. Nagyon nagyra értékelem azt, amit elmondott. Hadd mondjam el előjáróban, hogy a konferencia igazi siker volt, és ez nem volt magától értetődő. Több mint egy éven keresztül kellett nagyon intenzíven előkészíteni ezt a konferenciát. Köszönöm a kollégáknak, akik kiváló munkát végeztek az előkészítés során. Több mint 70 partnerország vett részt, 26 nemzetközi szervezet, és A résztvevők több mint fele miniszteri szintű, vagy annál magasabb szintű résztvevő volt, ez is mutatja a konferencia fontosságát. A Varsói NATO csúcs kontextusában kell látni ezt a konferenciát, gyakorlatilag a Varsói találkozó előkészítette a 2016 utáni időszakot az afgán biztonsági erők szempontjából, mi a civil oldallal foglalkoztunk a konferencián. Tehát a két rendezvény ugyanannak az éremnek a két oldala, mondhatnánk. Az elnök úr elmondta, hogy sikerült elérni a célkitűzéseket a konferencián, főként ami az adományokat illeti. A külügyi főképviselő és a kollégáimnak hála sikerült 15,2 milliárd eurót biztosítani Afganisztán számára a 2017-2020-as időszakra vonatkozóan. Egy további fontos eredmény is született, hiszen ez nem csak egy donor konferencia volt, hanem egy politikai aspektusa is volt. Af- eh, Afganisztán szomszédei, Pakisztán, India, Oroszország, Irán részt vettek a konferencián. És megfogalmazódott annak szükségessége, hogy segítsenek az ország stabilizálásában. Két éve működik Gerdin Abdullah elnök vezetésével a kormány Afganisztánban. A konferenciát megelezően az igazi kihívás az volt, hogy sikerüljön megfelelően vége, végrehajtani a választás és az alkotmányos reformot az országban. Az együttműködés lendületét is fenn kell tartani Gáni elnökkel és Abdullah úrral. A konferencia alkalmával úgy tűnt, hogy sikerül ezt megoldani. Szeretném hangsúlyozni azt is, hogy a konferencia annak háttere előtt zajlott, hogy folyamatosan feszült a biztonsági helyzet, a tálibok ismét megtámadták Kondozt, de nem vonták ellenőrzésük alá a várost. Egy további elem, amelyet szeretnék pozitív elemként megemlíteni, a béke megállapodás az afgán kormány, és a Hekmetje úr csapata között. E, ez is azt mutatja, hogy békés megoldás, igenis lehetséges a békés megoldás. Az Európai Uniónak itt fontos szerep jutott, most a végrehajtás várat még magára, főként ami a nők jogait illeti. A nők jogai egyébként nagyon fontos részét képezték a konferenciának. Volt egy külön ennek a témának szánt találkozó is, erről majd később részletesebben beszámolok. Egy sor politikai prioritás is megfogalmazódott a konferencia során. A Nemzeti Egység kormány stabilitása az egyik, aztán a választási reform megvalósítása a parlamenti választások tükrében, folyamatos reformra van szükség, illetve folytatólagos reformra van szükség a közigazgatásban, különös tekintettel az emberi jogokra és a nők jogaira. Federica Mogherini emellett a civil társadalmi szervezetekre vonatkozólag is megemlítette a problémákat ezen a területen, megfogalmazódott célként a korrupció megszüntetése, illetve a közigazgatás reformja és a választási rendszer reformja. Már több mint egy éve dolgoztunk a konferencia előkészítésén, Szorosan együttműködtünk amerikai partnereinkkel is. Indiában volt egy előkészítő rendezvény, és nagyon fontos volt a számunkra az, hogy az afgán fél ismét elköteleződjön egyébként a reformok mellett. Itt nagyon sok mindent sikerült elérnünk. Egy további szempont, ami a reformok melletti elköteleződést illeti, a regionális dimenzió. Volt egy kisebb formátumú vacsora is, a konferencia margóján, amely, ahol Federica Mogherini volt a háziasszony, aztán volt egy külön bilaterális egyeztetés Pakisztánnal, és aztán volt egy egyeztetés az öt közép országgal, és volt több bilaterális találkozó is. Itt is ismét azt szeretném hangsúlyozni, hogy nagyon hálásak vagyunk, hogy ezt sikerült megszervezni, úgy tűnik, hogy regionális konszenzus rajzolódik ki a tekintetben, hogy a konfliktust konfliktust meg kell oldani, véget kell vetni neki. Gyakorlatilag egyfajta reménysugárként értékelhetjük ezt a megegyezést, és ez közös alapot szolgáltat ahhoz, hogy egy afgánok vezette békefolyamat induljon el, amelynek inkluzívnak kell lennie, tiszteletben kell tartani a demokráciát, az afgán kormányt, illetve az afgán alkotmányt, és teljesen világos, hogy meg kell oldani a tálibokkal szembeni konfliktust is. Egy másik fontos téma a migráció volt, ez szigorú értelemben nem képezte a konferencia tárgyát, született erről néhány zavaros sajtóbeszámoló, de időben sikerült a migrációs kérdésekben is megállapodni a konferenciával párhuzamosan. Itt egyébként nem arról volt szó, hogy az adományokat, illetve segélyeket feltételekhez kössük, erről helytelenül számolt be a sajtó, sokkal inkább arról volt szó, hogy konkretizáljuk az együttműködést az afgán kormányjal. Ennek nincs kihatása a menekültekre, csak is azokat a migránsokat érinti, akiknek a menekültügyi kérelmét elutasították. Egy másik fontos dolog az, hogy az összes hagyományos donor hozzájárult a támogatásokhoz, de Japán, Dél-Korea és India is. Fontos azonban az is, hogy a nem hagyományos donorok is szerepet vállaltak, ez is célkitűzésünk volt a kezdetektől fogva. India, Pakisztán, India egy milliárddal, Pakisztán fél milliárddal járult hozzá az összeghez, és Szaudarábia is 100 millióval. Egyébként az EU-s tagállamok is teljesítették vállalásukat, miszerint a támogatásaik eddigi szintjét fenntartják. Ha összeadunk mindent a tagállamok részéről és az intézmények részéről, akkor az EU-s támogatás 1 milliárd, euró. Ezzel az EU gyakorlatilag a legnagyobb donor rálépett elő. Talán ejtenék néhány szót a rendezvény mellett megrendezett kisebb rendezvényekről is. A nők jogairól szóló rendezvényen 150 résztvevő vett részt. A főképviselő asszony is jelen volt, valamint Mimice biztos úr. A sajtó sokat foglalkozott ezzel, ami szerintem fontos, hiszen ez egy igen erős üzenetet fogalmazott meg a külvilág felé is. Habiba Szarevi asszonynal volt alkalmam beszélni, illetve tárgyalni, aki nagyon fontos szerepet játszott a megbékélés területén, és egy korábbi, és korábban eh, Afganisztán egyik tartományában volt kormányzó. körülbelül 9 millió, 90 millió diák van, nagyon sok ebből lány, aztán a parlamenti képviselők több mint 30% a nő, nagyon, sok az, az, nagyon sokan vannak a női bírók is. Néhány hölgyel én magam is értekeztem, megkérdeztem tőlük, hogy mi tehetünk azért, hogy a nőket segítsük, hogyan segítsük a nőket a hatalomhoz jutásban. Erre nagyon egyértelmű volt a válasz, oktatás. Oktatásra van szükség a lányokat, és természetesen fiúkat is oktatni kell. Azt hiszem, hogy ez is mutatja, hogy megfelelő a megközelítésünk. Az EU támogatása a vidékfejlesztésen, az egészségügyön és az oktatáson alapszik. A határ a külön, azért, hogy a különböző akadályokon át tudjunk jutni. Nagyon fontos az, hogy az afgán nők szociális és egyéb professzionális hatalomhoz jutását megoldjuk, ebben segítsünk nekik, illetve abban, hogy finanszírozáshoz és oktatási lehetőséghez jussanak. Vannak azért sikertörténetek, de azt gondolom, hogy hosszú távú elkötelezettségre van szükség ahhoz, hogy ezt megoldjuk. Azt hiszem John Kerry mondta azt, hogy sokat elértünk már, de ahhoz, hogy ez fenntartható legyen, illetve hogy még többet érjünk el, hosszú távú elkötelezettségre van szükség, és ennek a konferenciának is ez volt az egyik legfőbb üzenete, illetve az nemzetközi közösségnek is ez volt az egyik legfontosabb üzenete. Hadd mondjam el azt, hogy semmiféleképp nem engedhetünk az eddigi, eddig elért eredményekből, és nagyon koordinált módon kell a helyszínről megfelelő adathoz jutni, ez alapján lehet ezt folytatni, és nagyon fontosnak tartom, hogy ne csak városokban, hanem a vidéki területeken is elinduljanak ezek a programok. Volt még egy kísérő esemény a regionális együttműködésről, 23 ország vezetői voltak ott, illetve 10 szervezet vezetői. Abdullah miniszterelnök is ott volt, de voltak ott külügyminiszterek is, és egyéb miniszterhelyettesek is. Az egyik legfontosabb üzenet az volt, hogy a donorok közötti együttműködést kell javítani, és jobban kell megoldani a kormányokkal való együttműködést is. Nem akarok nagyon részletekre kitérni, de az infrastruktúrális projektekről, a különböző folyosók létrehozásáról, akár digitális, akár vasúti, akár energia folyosókról van szó, de nagyon fontosnak tartom a különböző, vagy fontosnak tartották a hálózatok kiépítését is, akár vállalkozók között, vagy kereskedelembe. Ezeknek a létrehozása jelentette a prioritást a témák között. Még egy utolsó mondandom lenne. A végrehajtást fogjuk nyomon követni, különös tekintettel a reformokra, nők és lányok helyzete. Gáni elnök urat szeretném idézni, aki azt mondta a sajtótájékoztatón, hogy az egyik legfontosabb dolog, amivel foglalkozni kell, a korrupció elleni harc. Ő azt mondta, hogy ha politikai akarat nincs meg, illetve nincs meg a gyakorlatban annak a lehetősége, hogy a korrupciót megszüntessük, akkor az ígéret csak ígéret marad. Szerintem ez nagyon jó előjel. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm szépen, Helga. A képviselő következnek, de engedjék meg, hogy én tegyek fel elsőnek egy kérdést. Sok afgán menekült érkezett az Európai Unióba, és egyre több ilyen menekült érkezik, a százalékos arányunk is nő. Az Európai Parlamentben sokan nem szeretnénk, ha csupán a menekülteket fogadnánk be, hanem a konfliktusokat kell, a konfliktusokat kell megoldani, az eredeti okot kell felszámolni, független attól, hogy ez Afrikában vagy Afganisztánban van. Erre gondolvám kifejteni, hogy a konferencia során, illetve más EU-s fellépések alatt ezt a kérdést meg lehetne oldani, vagy gondoltak -e erre, beszéltek erről? A néppárt nem nagyon integet, ezért Kán úri először a szó parancsolja. Köszönöm szépen! Üdvözlöm az elhangzottakat, örülök annak, amit hallottam. Afganisztánnal kapcsolatban hadd tegyek fel néhány kérdést. Itt vagyok, integetek. Örülök annak, hogy a kormány kap segítséget máshonnan is, de a kérdés csak az, hogy milyen, hogyan oldják meg a talibán problémát. A helyzet sajnos évről évre súlyosbodik, Afganisztánon belül is. A kérdés az, hogy mi mit teszünk a probléma meg, megoldása érdekében. A második dolog, örülök, hogy ígéreteket tettek donáció témájában, tehát egyre többen pénzt ajánlanak fel, de a korrupció ellen mit tesznek? Hogyan segít Európa az afgán kormánynak, hogy a korrupció kérdését megoldhassák? Van még egy témám. Ez is a régióhoz kapcsolódik. Az elmúlt 93 nap során a indiai Kasmírban kiárási tilalom van, több mint száz ember életét vesztette, több ezeren megsérültek, nagyon sok embernek el kellett hagyni az otthonát, hihetetlenül nagy feszültség alakult ki India és Pakisztán között. Már többször alakult ki a két ország között háború is, aztán az afgán kérdés is bonyolítja ezt a viszonyt. Mit tesz Európa azért, hogy segítsünk a régiónak abban, hogy a stabilitás, a béke és a gazdagság felé mozduljanak el. Még egy utolsó kérdésem is lenne. Ez egy kicsit más téma, Szíria. Hogyan segítünk Szíriának, illetve a, a polgári védelemben mit tesz az Európai Unió? Tudom, hogy a főképviselő asszony, illetve a fő, az ENSZ főtitkára kapcsolatban van egymással, miről beszélgetnek? Elnök, Tisztelt képviselők, ne felejtjék, hogy a mai témák elvileg Afganisztán, persze regionális kérdések is föltehetőek, de ne felejtjük, hogy alapvetően Afganisztánról szeretnénk beszélni, másról legyenek szívesek, ne tegyenek fel kérdést. Ostrovici úr itt van, az afganisztáni delegáció elnöke, neki adom meg a szót. Köszönöm, elnök úr! A brüsszeli afganisztáni Afganisztáról szóló konferencia szerintem sikeres volt, aktívan részt vett sok ország, és a cél egyértelműen az volt, hogy segítsünk Afganisztánnak, ahogy csak tudunk. Nekem magamnak is alkalmam volt részt venni a konferencián, és a feltétel rendszerre többször utaltak a konferencián, és úgy tűnik, hogy most már kicsit más értelemben használjuk a feltételességet, mint korábban. Tehát valamilyen feltételekért kapjuk, kapja meg a Afganisztán a segítséget. Például a korrupció elleni harcban, illetve a jobb kormányozhatóság esetében is beszéltünk erről. Ez pontosan mit jelent? Második dolog. Kerry úr a regionális szerepekről beszélt, India és Kína szerepét emelte ki. Valószínűleg megváltozott a helyzet, de úgy látom, hogy Afganisztán jövője szempontjából meghatározó az, hogy milyenek a viszonyok a régióban. Köszönöm, Ternok úr, az egyszer részét. Uh, uh, Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném kihasználni ezt az alkalmat arra, hogy köszönetet mondok önnek, kollégáim nevében. Különböző frakciókból érkeztünk, különböző véleményeket képviselünk, de és minden esetre tiszteletben tartjuk egymást. Minden esetre további sok sikert kívánok a munkájához. Szeretnék a főképviselő szerepéhez gratulálni ebben a fontos konferenciában, ezen a fontos konferencián, a donori konferencián és Afganisztánnak jelentős pénzt ígértek a talibán még mindig aktív, a biztonsági erőket támogatni kell, a közben biztosítani kell a migránsok visszatérését a biztonságos területekre, közben Líbiával is meg kell egyezni a migráns kérdésben. Azt szeretném tudni, hogy volt-e vita a konferencián arról, hogy az Egyesült Királysággal mi lesz a Brexit után, és az EU-s multilaterális segélyprogramokban Nagy-Britannia szerepében mi lesz? Az, Euró- az európai segélyprogramokra gondolok itt. A költségvetés 15%-át Nagy-Britannia állja, és ezen alapokból nagy része korábbi brit kolóniákhoz, Commonwealth országokhoz jut, e, ezekből teljesen visszavonulni azt gondolom, hogy nem lenne jó e, irány. E, mi lesz tehát ebben az összefüggésben a multilaterális segélyprogramokkal, illetve ebben a brit részvétellel? Ez, ezen gondolkodtak-e már a konferencián? Afganisztán jövőbeni eh, támogatásának finanszírozása a kérdés. Lokpiller asszony szó. Köszönöm szépen, köszönöm szépen Schmidt asszonynak ezt a tájékoztatást eh, és a beszámolót. Szeretném eh, a Joint Way Forward-del kapcsolatban szeretnék feltenni egy kérdést. Hogyha abból indulunk, hogy kb. 80 ezer elutasított afganisztáni menedékérőt vissza kell eh, küldeni Afganisztánba, eh, csoportokban, 50 fős csoportokban, nem értem, és eh, kritizálom azt, hogy miért nem vizsgáljuk meg a biztonsági helyzetet Afganisztánban. 2016-ban 5000-en tértek vissza önkéntesen Afganisztánba, mert a családjuk elég védelmet biztosított számukra. De hogyha valaki nem kap támogatást, nem kap védelmet, és a biztonsági helyzet ennyire rossz, akkor kérdezem, hogy hogyan értékelték a biztonsági helyzetet? A talibán befolyási területe egyre nagyobb, 2011-hez képest sokkal nagyobb, egy segítség nyújtással foglalkozó szolgálat visszavonta a munkatársait egy konkrét régióból, mert annyira szörnyű volt a helyzet, úgyhogy a biztonsági helyzet értékelését szeretném öntől hallani. Köszönöm. Litz úr, a szocialisták részéről, köszönöm szépen. Schmidt asszony, köszönöm szépen a beszámolóját. Visszatérnék arra a kérdésre, amely a nők helyzetét illeti, amelyről beszélt röviden. Kérdezem, hogy az Európai Unió fejlesztés politikai eszközei elég aktívak ezen a területen, főleg ami a a nők képzését, továbbképzését, jobb bevonását eh, illeti. Jövő években mit terveznek ezzel kapcsolatban, mint ahogy a többi országban is, Afganisztánban és véleményem szerint az a legfontosabb pont, a fiatalok képzésével kapcsolatos, eh, fiatal, fiatal, férfiak képzésével is kapcsolatos, ebből indul majd ki az egész. Köszönöm. Köszönöm szépen, Weigel úr, az ALDE részéről. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretnék csatlakozni Richardhoz a politikai jövőihez való gratulációban. Nagyon jó volt az együttműködés, és minden jót a jövőre nézve. Most lenne egy kérdésem azzal kapcsolatban, hogy mi tehát Afganisztán le, érintő legfontosabb kérdéssel kapcsolatban. Amikor évekkel ezelőtt Afganisztánról beszéltünk, emlékszem, hogy az felmerült, hogy 2011-ig vonjuk vissza e, az összes katonai erőt, de ez nem történt meg. Azért nem történt meg, mert a Talibán nagyon erős volt, a talibán inkább terjedt, sajnos, pedig mi ezt reméltük, hogy visszaszorul. Nem fognak visszaszorulni. A kérdésem az, hogy van-e bármilyen lehetőség arra, hogy valamilyen kezdeményezést indítsunk azzal kapcsolatban, hogy megbékélés legyen az országban. Mert számomra több mint egyértelmű, hogy mivel az afganisztáni konfliktust kívülről vitték be az országba, először az oroszok kezdték, aztán az amerikai barátaink folytatták. Az egyetlen lehetőség a probléma megoldására az az, hogyha az afgánok megpróbálják ők maguk megoldani a problémáikat, saját kézbe venni a dolgot. Itt jó lenne látni az Európai Unió szerepét ebben. A bizottság elnökének szavai nagy hatással voltak rám, amikor azt mondta, hogy az Európai Unió külügy olyan külügyminiszter, egy olyan külügyminiszterre van szükség az Európai Unió részéről, aki a bonyolult ügyek tárgyalásában is az asztalhoz ülhet. Valószínűleg soha nem lesz közös külügyminiszterünk, európai külügyminiszterünk, mindazonáltal én azt gondolom, hogy olyan kezdeményezéseket kellene támogatnunk, amelyekkel áttételes hatást érhetünk el, és amelyekkel lehetővé válik a párbeszéd erősítése Afganisztánon belül. Ez lehet az Európai Unió szerepe. Köszönöm. Köszönöm. Eh, Kukán, Kukán úr következik a néppárt részéről. Köszönöm szépen, Richard. Örülök, hogy itt vagy, eh, és elnököz. Ezt eh, úgy értem, ez úgy látom, hogy az ebben a szakbizottságban folytatott hosszú munkádnak is köszönheted. Minden jót a jövőben, és remélem, hogy pozitív híreket hallunk majd a karriereddel kapcsolatban. Kedves főtitkárasszony, egy nagyon általános kérdésem lenne. Olyan tíz évvel ezelőtt azt mondtuk mindig, hogy NATO nem adhatja fel Afganisztánt, nem veszthetjük el a háborút Afganisztánban. Hogyan kommentálná az akkori kijelentéseket, a tíz évvel ezelőtti kijelentéseket? Köszönöm. Köszönöm szépen a kedves szavakat Tenok úrnak, Kukan úrnak, kedves kollégáimnak. Természetesen Afganisztán nagyon fontos téma, úgyhogy várjuk is a választ válaszokat ezzel kapcsolatban. Köszönöm szépen! a Joint Way Forward és a migránsok kérdését illetően, és azzal kapcsolatban, hogy egyesek félreértették ezt a projektet. Nos, hadd mondjam el, Bizony voltak félrevezető beszámolók ezzel kapcsolatban. Teljesen világos, hogy a Joint Way Forward ez egy közös kötelezettségvállalás. Ezt az afgán kormányjal együtt vállaltuk, hogy az együttműködést erősítsük az illegális, bevánt, az illegális migráció visszaszorítására, az embercsempészet, az emberek csempészetének a hely, visszaszorítására jött ez létre. Teljesen világos, hogy vannak elvek, amelyek erre vonatkoznak, a nemzetközi jog elvei, a visszafordítás, a non-refulma elve, azok, akik háborúból érkeznek, azok természetesen nemzetközi védelmet kell, hogy kapjanak. Hogyha megnézzük a menedékkérők számának az elfogadott menedékkérelmeket, 60% fölé ment ez, Afganisztán esetében, és ez mind, ahogy Lópiller asszony is mondta, az egyre romló biztonsági eh, helyzetre vezethető vissza. Nincs feltételhez kötés sem, itt is eh, félreértett eh, bizonyos kijelentéseket, ezt sikerült a főképviselőnek tisztázni a konferencián a gazdasági segítségnyújtás nem függ az illegális bevándorlók visszafordításától. Nincs feltételhez kötés a gazdasági támogatás esetében, természetesen, hogyha arról van szó, hogy hogyan költik el a pénzt, ezt természetesen tiszt, figyelemmel kísérjük a reform agenda végrehajtását. Természetesen Természetesen sok mindent sikerült már megvalósítani, sok, fel, sok tárgyalást folytattunk, már a korrupt bíráktól sikerült részben megszabad, megszabadulni. A kormány konkrétan próbálja visszaszorítani a korrupciót, a szükséges közigazgatási kapacitás rendelkezésre állítása nagyon fontos, a kapacitás építés fontos, és támogatnám, a, még hangsúlyoznám az egészségügyi, az oktatási és a vidékfejlesztési támogatást. Aztán volt egy kérdést Indiával kapcsolatban, Indiával és Pakisztánnal kapcsolatban. Ezek nagyon érzékeny kérdések. Folyamatosan napirenden vannak a két országgal folytatott párbeszédben. A fő képviselő szintjén, az én szintemen és más szinteken is, illetve a Pakisztánnal folytatott stratégiai párbeszéd szintjén is illetve az indiai külügyminiszterrel folytatott párbeszéd során. És aztán volt egy kérdés a nők helyzetével kapcsolatban, mit teszünk annak érdekében, hogy az oktatást, a nők oktatását támogassuk, hogyan tudjuk bevonni őket. A kulcsfontosságú kérdés az oktatás. Sok minden történt már, ezt a témát közvetlenül tárgyaljuk meg az érintettekkel, jó úton haladunk-e. Nőket kértem meg, hogy elemezzék ezt a e, helyzetet, és ők azt mondták, hogy el kell fogadnunk azt, hogy ez egy férfiak által dominált terület, de el kell, segítenünk kell nekik abban, hogy a nők számára az oktatást elterjesszük egy szélesebb körű oktatási programra van szükség. Természetesen támogatjuk a nők számára a karrier lehetőségeket, ez is a Business Fórum része volt. A nők támogatására tehát különböző módok léteznek. Aztán volt egy kérdés az EU segélynyújtás post-Brexit szituációban, erre nem tudok válaszolni. A konferenciának nem volt ez témája, bár mellett ez egy releváns kérdés. Az Európai Unió lehetséges szerepe. Az Európai Unió már eddig is nagyon is részt vesz a facilitáló szerepben, a Hekmatya csoporttal való egyeztetéssel kap, kapcsolatban. Nem ez a legnagyobb csoport, de nagyon fontos szerepet játszik, és világos jelzést küld arra, hogy a megbékélés lehetséges, és természetesen mindez más csoportok számára jelzést ad, főleg a talibánnak. Most ezt hogyan tudjuk végrehajtani, ez egy nagyon fontos téma, és mindez a kormánynak küldött üzenet is. Megnézzük tehát, hogy hogyan tudunk segíteni a végrehajtásban, de itt is a nők védelme, a nők jogainak védelme szintén nagyon fontos kérdés. És ezt a bevezető megjegyzéseimben már aláhúztam. Kukán or a NATO nem adhatja föl Afganisztánt. Nem, mi sem adhatjuk fel Afganisztánt nem biztonsági érdekről, nem csak biztonsági érdekről van szó, most történelmi kontextusba tekintve 9-11 után, de e, politikai és humanitárius kérdés is ez. Ezért továbbra is elkötelezettek maradunk, de regionális kontextusban is nagyon fontos ez a téma. És ennek a konferenciának a, a fókusza Afganisztán volt, de emellett az elmúlt hónapokban, években szinte mondhatom, a regionális határon átnyúló megközelítést támogattuk. Nem, koincid, nem véletlen tehát, hogy, hogy a közép országokkal való találkozás is most volt, nagyon sok a határon átnyúló együttműködés, az öt közép országgal való biztonsági párbeszéd is fontos. Próbálunk tehát egy pozitív narratívát közvetíteni együttműködési és biztonsági kérdésekben. Ez a e, legkevésbé integrált területe a világnak, nagyon sok potenciál, nagy potenciál van itt, nem csak politikai, de gazdasági szempontból is. A konnektivitás kérdése, a e, Káza 1000 projekt például, amit a bizottság támogat, ezek mind-mind segítenek abban, hogy fejlesszük a régiót, és Afganisztán határin, határain túlmutató fejlesztő potenciálra rendelkeznek. Köszönöm, elnök. Köszönöm szépen. Először azt hiszem, hogy a kinevezése óta először van itt ez a Fedben, de remélem, hogy hamarosan újra látjuk és visszatér. Köszönöm nem csak a mai hozzászólását és szereplését, hanem remélem, hogy hamarosan találkozunk. Köszönöm. Now, so am I. So am I. Uh, now, uh, let's do the business. Mr. Brock is himself the rapporteur of... Brock úr a jelentés tevője az éves uh, jelentés ügyében a közös kül- és biztonságpolitikáról, illetve Ecuador, um, illetve Kolumbia és Peru ügyében, azért őt most meg kell várnunk. Kolleginnen und Kollegen, Genosse van Balen fragt. Kedves kollégák, Van Malen képviselő szót kért, vagy úgy. Az ötös napi rendi pont következik, kül- és biztonságpolitika. A jelentést mindenki megkapta, illetve a jelentés tervezetet mindenki megkapta. Nem szeretnék most a részletekbe bocsátkozni újra, hiszen abból indulok ki, hogy mindenki elolvasta a szöveget. Äh, sondern nur einige Eingangsbemerkungen machen. Elvileg bevezetőt kellene tartanom. Arra kérek mindenkit, hogy október 17-éig nyújtsa be a módosító indítványait. November 8-án fogjuk ezeket a módosítókat megvitatni, a nemzeti parlamenti képviselőkkel együtt, akik aznap itt lesznek. Szerintem ez egy nagyon érdekes vita lehet. És aztán decemberben a plenáris elé kerül a jelentés. Ami a közös kül- és biztonságpolitikát illeti, azt hiszem érdekes fejleményeknek vagyunk tanúi gondoskodnunk kell arról, hogy meg tudjuk oldani az egyre nagyobb kihívásokat, hiszen a kihívások valóban egyre nagyobbak. A jelentés formálisan összefügg az EKS jelentésével, de a főképviselő asszony globális stratégiájára is kitér, amelyet Pozsonyban ismertetett a főkép- asszony. Emellett a német-francia kezdeményezés és Jean-Claude Juncker európai parlamenti beszéde is kontextusát adja ennek a jelentésnek, valamint a pozsonyi stratégiára vonatkozó következményekre is vonatkozik az úgynevezett pozsonyi menetrendre. Amikor Decemberben napirendre tűzzük ezt a kérdést a plenáris ülésen, akkor látni kell azt is, hogy decemberben fog az Európai Tanács intenzíven foglalkozni közös kül- és biztonságpolitikával a, Bratis, bocsánat, a pozsonyi menetrend részeként, úgyhogy szerintem az időzítés is épp megfelelő. A jelentés persze foglalkozik a szomszédságunkkal is, nem túl rózsás a helyzet, és le kell vonnunk a tanulságokat a szomszédságunkban lévő országok fejleményeiből, Ukrajna, Fehér Oroszország, Azerbajdzsán, és persze vitát kell folytatni az Oroszországhoz fűződő kapcsolatunkról is. Legkésőbb tíz nappal ezelőtt alakult ki bennem az a vélemény, hogy az Oroszországhoz fűződő kapcsolatunkról szóló vitát össze kell kapcsolnunk a déli szomszédság politikánkkal és a keleti szomszédainkkal is. Mindig is amellett álltam ki, és ezt teszem a jelentésben is, hogy sok esetben szükségünk van az orosz együttműködésre, például, hogy nemzetközi válsághelyzeteket oldjunk meg. Keményen, határozottan kell fellépni, ami Ukrajna ügyét illeti, és nyilván azt akarjuk, hogy a szankciókat hosszabbítsuk meg, hogyha a Minszki megállapodást nem hajtják végre. Mindezek ellenére azonban látni kell, hogy szükség van, szükségünk van Oroszország együttműködésére. Oroszország azonban Szíria esetében már nem a békés megoldást kívánja előmozdítani, maga is gyakorlatilag a háborúban résztvevő féllé vált. Ezt meg kell vitatni, meg kell vitatni azt, hogy hogyan kezeljük ezt a kérdést. Úgy gondolom például, hogy ami a szankciókat illeti, nem lehet azt mondani, hogy jó, hát majd egy fél év múlva rendeződik a helyzet, Gazdasági szereplők utaznak Moszkvába, politikusok is Moszkvába utaznak. Szerintem érdemes lenne egy évre meghosszabbítani a szankciókat, és nem csak fél évre. Maradjanak ugyanazok a szankciók, de egy évre hosszabbítsuk meg őket, hogy világos legyen, hogy komolyan gondoljuk ezt az egészet, és nem, és vége a játszmának. Ami a szankciók rendszerét illeti, el kell gondolkodnunk azon, hogy esetleg a korábbi évtizedekhez hasonlóan az összes csúcs technológiás terméket, amelyekre szükség van a földgáz és kőolaj kitermelésben, a számítógépes technológiák területén, azokat mind szintén embargó alá vonjuk, azért, hogy a jövőben ne bombázhassanak például kórházakat. Ez egy további fontos témakör. Fontos, t- fontos témakör az is, hogy hogyan kívánjuk a külső és belső biztonságot megteremteni. Klasszikus háborúk, terrorizmus, ezek kapcsolata egymással, illetve hogyan tudjuk a migráció okait hatékonyabban, eredményesebben orvosolni. A, külbiz, a külbiztonságpolitikai és védelmi politikai kérdéseket erősebben össze kell kapcsolnunk más szóval a kereskedelempolitikával és más egyéb szakpolitikákkal gondoljunk itt Afrikára. Az afrikai lakosság perspektívája, illetve a demográfiai fejlemények Afrikában. Ezeket a kérdéseket is szem előtt kell tartani, amikor migrációról beszélünk. A kül- külső határok védelme, a migránsok elosztása Európában, az együttműködés Líbiával és más országokkal, az embercsempészekkel szemben, ezek mind-mind csak a tüneteket orvosolják, de nem az okokat. Meg kell teremteni a békét Szíriában és Irakban, Afrikában pedig meg kell oldani a fejlesztéspolitikai problémákat. Ez utóbbi lehet, hogy még nehezebb feladat, és hosszantartóbb feladat, mint az előző. Sok minden tartozik ide, méltányos kereskedelmi megállapodások, éghajlatvédelem, Hogyha ezeket az aspektusokat nem kezeljük, akkor nem sikerül ezt a problémát megoldani. Egy olyan külpolitikára van szükség, amelyel alakíthatjuk a dolgok menetét, amelyel megoldhatjuk a problémáinkat, és amelyel nem szigeteljük el Európát magas kerítések építésével. Jobb külpolitikára van szükség, jobb fejlesztéspolitikára, jobb kereskedelempolitikára. Ezeket az összefüggéseket azt hiszem világosabbá tesszük a az újabb viták során most már a kormányok is nyíltan beszélnek ezekről az összefüggésekről. Beszéltek róla Pozsonyban is, és fontos, hogy az Európai Unió is ezeken a területeken eredményesebben tudjon cselekedni a hírszerzések együttműk, hírszerző szolgálatok együttműködése például, a védelmi politikában való együttműködés, egy állandó strukturált együttműködés, az Európai Védelmi Ügynökség, és így tovább. Ezek mind-mind olyan dolgok voltak, amelyeket ki, egy fél évvel ezelőtt nem volt szabad kimondani, mert a Brexit-től féltünk, de most már sürgetően a cselekvés mezejére kell lépni mindezen területeken. És éppen ezért pozitív az is, hogy szinte az összes tagállam támogatja ezeket a kezdeményezéseket. Johnson miniszter ellenében Felan miniszter még ellentart. Ez volt az egyik legviccesebb helyzet a számomra egyébként. A brit védelmi miniszter ugyanis a védelmi miniszterek csúcsán azt mondta, hogy ezt mind nem lehet megtenni, mert ezzel veszélybe sodorjuk a NATO-t. Utána pedig a NATO főtitkára elmondta ugyanezen az ülésen, hogy ez mind-mind támogatná, segíteni a NATO-t a fellépésében. Hát én nem Felen úrnak hiszek, hanem a NATO-nak hiszek. Szerintem most már cselekednünk kell, és hát a brit barátainknak pedig azt mondanám, hogy aki már fél lábbal kim van, az ne akadályozza a többieket az együttműködésben. Szerintem ez, ez megköveteli a fair play. Konstruktívak akarunk mi is lenni a Brexit tárgyalások során, de akkor azt kérném, hogy mindenki legyen fair a másik félel szemben, ehhez pedig hozzátartozik az, hogy az állandó struktúrált együttműködés keretében az Európai Unió hat haladjon tovább a kijelölt úton. Ennyit szerettem volna általában elmondani, még sok egyéb részlet is szerepel a szövegben, de egyelőre ennyiben hagynám. Kérem, kérném mindenkinek a véleményét, érdeklődéssel várom a különböző észrevételeket, és jó lenne, ha mielőbb benyújtanák a módosítóikat is, hogy azokat figyelembe vehessem a végleges verzió elkészítésekor. Köszönöm szépen a figyelmüket. Most a, a szót ki is kapja meg? Kanyete asszony. Thank you. I was not expecting that I will be... Köszönöm. Nem számítottam rá, hogy én leszek a választott, aki először kap szót, de köszönöm. Elnök úr, először is hadd mondjam el azt, hogy nagy megelégedésemre szolgált ez a jelentés, mert nagyon jól megragadja azt a pillanatot, hogy hogyan is állunk most, hol állunk most. Három-négy megjegyzést engedjen meg a jelentéssel kapcsolatban. Nagyon jónak tartom, hogy a tagállamokat felhívja arra, hogy tartsák be a védelmi költségvetést illetve a védelmi felszerelések esetében is megszab egy határt, ez pozitív. Azt javasolnám, hogy a külügyi szolgálat esetében a 3D-t tartsuk be, tehát védelemfejlesztés és diplomácia, ezt is a GDP százalékában kéne meghatározni. Nézzük a főhadiszállás kérdését. Mióta ez a téma felmerült, a parlamentben. Nos, én konzultáltam védelmi miniszterekkel, külügyminiszterekkel, saját védelmi miniszterem és külügyminiszter országban és ők magát a kifejezést sem nagyon fogadják el, tehát a fő hadiszállás, vagy headquarter kifejezést. Tegyük egyértelművé, hogy nem egy új struktúrát szeretnénk kialakítani, ahol a, ahonnan a különböző tábornokokat szállítjuk, valaki így fogalmazott, nem. Ez egy katonai polgár, katonai polgári parancsnokság lenne, amely arra adna alkalmat, hogy a különböző katonai és polgári eszközöket jobban tudjuk koordinálni. Köszönöm szépen, és azt hiszem, hogy majd módosítókat be fogok nyújtani. Köszönöm. Thank you, Mr. Chair. I will... Köszönöm szépen, elnök úr. Felolvasnám az árnyék jelentéstevő üzenetét. Tud Heckenstein üzenete ez. Indeed he can. But uh, so let's see what he wrote. Olvasnám tehát. Köszönet a jelentéstevőnek, köszönjük Brok úrnak ezért a jelentés tervezetért. A jelentés tervezetet figyelembe veszi nagyon helyesen a globális stratégiát, amelyet az amelyet június 28-án vitatott meg a tanács, illetve a szakbizottság is megvitatta ezt, és július 6-án az Európai Parlament plenárisa is. Igen, az európainak valóban nagyobb szerepet kell vállalni a, a világpolitikában, ez az európai polgárok elvárása is, illetve a hatékonyságot is támon kérik az európai polgárok. Az európai polgárok azt kérik, hogy az Európai Unió védje meg az életüket, országukat, illetve a különböző politikai és biztonsági célokat és számunk ennek legyen stabilitást az EU-ban és annak, és annak környékén, illetve vegyünk részt a különböző nemzetközi hadjárat, nemzetközi programokban, és védjük meg Európát a globális felmelegedéssel, felmelegedés ellen. Fontosnak tartom azt, hogy folytonosan frissítsük ezt a politikát, ezt a stratégiát, ezért örülök ennek jelentésnek. Az új EU globális stratégia elindítása óta, illetve az új védelmi stratégia óta sokat beszélünk a védelmi erőkről, ezért szerepel a jelentésben is. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy a felmerülő új költségek esetében megbizonyosodjunk arról, hogy a tagállamok felkészültek arra, hogy hozzájáruljanak ezekhez a pénzügyi áldozatokhoz. Fontosnak tartom azt, hogy nem újabb struktúrák, ne újabb struktúrákat kreáljuk, hanem megfelelő együttműködéssel jobban lefedjük a különböző védelmi feladatokat. Úgy gondoljuk, hogy az európai diplomácia ereje, ahogy erre utal a jelentéstevő is, elsősorban abban rejlik, hogy az EU nyomást tud gyakorolni, hogy a nemzetközi jogszabályokat betartsák. Tehát a többoldalú globális kormányzást hatékonyabbá kell tenni az EU-nak. Fontosnak tartom, hogy a stratégiai tervezőkapacitást élet, ö, ö, hatékonyabbá tegyük, és elérjük azt, hogy az európai komponens megnőjön. Ezek lennének az ajánlásaink a jelentéssel kapcsolatban. Magam részéről azt tenném hozzá, hogy nagyon sok mindenben egyet tudok érteni, és úgy gondolom, hogy a védelmi területen is a kutatásfejlesztés mindenképpen hangsúlyozni kéne, erre nagyobb hangsúlyt kéne helyezni a tagállamokban is, de ott vannak például a fegyver exportról szóló szerződések. Szerintem ezeket a kereskedelmi kérdéseket koherensen kéne megbeszélni és szabályozni. Tehát a tagállamok a külpolitika keretében kell, hogy ezeket végrehajtsák. Köszönöm. Thank you, Mr. Chair. Köszönöm szépen, elnök úr. Tudván, hogy a saját házunk táján milyen sok bajunk van, én nem mondom, hogy nem, Latin Amerika nem fontos, nem mondom, hogy Afrika vagy Ázsia nem fontos, de szerintem tényleg a saját házunk tájára, a saját régiókra kéne koncentrálnunk. Egyetértek, a régió, egyetértek azzal, amit jelentésben olvashatunk, tehát a saját védelmi kapacitásunkat kell fejleszteni, ebbe be kell ruházni, de a NATO európai pillérére is oda kell figyelni. A NATO szerepe fokozódik majd, és még fontosabb lesz a NATO szerepe, tudván, hogy a britek kilépnek. Nézzük Oroszországot, a két a két utas rendszer az teljesen rendben való, tehát a civil társadalom felé is kellett csatorna, de a szankciók kérdésevel kapcsolatban felmerül egy-két probléma. Úgy tűnik, úgy tűnik, hogy egy lövedék hogy egy bukrakéta elérkez, érkezett Oroszországból az elfoglalt területekre, Ukrajnára, és majd vissza. Hogyha ez bebizonyosodik, akkor azt hiszem, hogy plusz szankciókat kell kérni, nem pedig enyhíteni a szankciókat. Elfogadható ez a jelentéstervezet, alapjában véve nem rossz. Köszönöm. Thank you, Chair. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm szépen a jelentéstervezetet. Alapvetően mi is egyet tudunk érteni a jelentés tervezettel, főleg ami azt illeti, hogy mik az igazi kiváltó vagy eredendő okai azoknak a válságoknak, amelyek hatása vannak az Európai Unióra is. Bizonyos témákban módosítókat fogunk majd benyújtani, kettőre utalnék most. Úgy véljük, hogy annyira azért nem kell sötéten látni a dolgokat, ahogy ezt ön teszi. Az Európai Unió nem mindig tud sikeresen kommunikálni az európaiakkal, tehát a saját sikerét sem tudja eladni, és ez igaz a közös kül- és védelmi politikára is. Vannak olyan sikereink, amelyről bizony az európaiak nem is tudnak, sőt a tisztelt házon kívül senki sem tudja, hogy mik ezek. A kereskedelmet, a kereskedelmi politikát mindenképpen teljes mértékben integrálni kell a külügyi és védelmi politikával, illetve a fejlesztési segélypolitikánkkal is. Ez alapján kell eldöntenünk, ez három, meg, három dimenzió alapján, hogy mik a legsürgősebb dolgok. Ami pedig a rövid távú kérdéseket illeti, migráció például nagyon fontos az, hogy a vé, ö, ö, alapvetően védelmi típusú kérdések ö, re, vagy problémákra honnan találunk majd megoldást, tehát a finanszírozást ezekből honnan kell venni, szerintem a jelenlegi megközelítés nem megfelelő. Ami a konfliktus megoldást illeti, mindent meg kell tennünk, hogy a konfliktusokat megoldjuk, de a fegyveres konfliktusok megelőzése mindig a leghatékonyabb mód. Megjegyzésem értelmében tehát módosítókat fogunk majd benyújtani, és köszönjük a jelentést. Köszönöm szépen, elnök úr. Van itt egy nagy gond ezzel a jelentéssel. Túl jó ahhoz, hogy módosítsuk. Azért próbálkozom, talán ettől egy kicsit még jobb lesz. Nagyon fontosnak tartom, hogy egy megfelelően realista, de nem defetista értékelést adjunk a nemzetközi helyzetről, és van egy új realitás ezzel kapcsolatban. Nagyon sok döntéshozó és meghatározó gondolkodó úgy gondolja, hogy ez a realitás, úgy gondolja, hogy a régi realitás az érvényes. Ez a jelentés az új realitást célozza meg, és egyértelműen olvasható az is, hogy ez, ez a válság, ez egy új lehetőség. Ez azt jelenti, hogy a tagállamoknak is meg kell változtatni a mentalitásukat. Az EU fontos szerepet játszhat a világpolitikában, hogyha a tagállamok egyhangon szólalnak fel, és egybehangzóan cselekszenek. Ezzel mindannyian egyetértünk, de ez befizetéseket is jelent. A kül- és védelmi politikát, politika költségvetését eh, meg kell növelni. A nyolcas bekezdéssel nem tudok egyetérteni, ahol az olvasható, hogy a védelmi kapacitás megnövelése csak a szinergiákon keresztül érhető el válság idején. Kérdésem az, hogy mi lesz akkor, amikor majd nem lesznek pénzügyi gondjaink, arra is gondoljuk, ezért kell a mentalitásunkat megváltoztatni, mert hogyha nem vagyunk arra felkészülve, hogy válság idején megfelelően lépjünk fel, akkor sajnos nem, konfl- nem válság, hanem a háború alatti reakcióra is föl kell majd készülni. Ezt kell elkerülni, hogy egyszer a jövőben háború alakuljon ki. A kilences bekezdést szerintem egyértelműen támogatni kell, tehát az Európai Parlament részéről ez egy nagyon erős üzenet, hogy plusz finanszírozásra van szükség a tagállamoktól, és a több éves pénzügyi terve félidős felülvizsgálatát is erre a célra kéne fordítani, illetve így kéne megtenni az értékelést. Aztán a transfer szerintem jó elképzelés, jól megoldja azt az állandó állandó kapacitási problémát, amiről a Lisszaboni szerződés ír. Az Európorra és az Eurojustra is utal, de szerintem leginkább azt kéne hangsúlyozni, hogy a tagállamok titkos szolgálatainak is együtt kell működni. A múlt heti krakói konferencián, amely a kiberbiztonságról szól, arra jutott a konferencia, hogy a tagállamok között akkor működik az ilyen típusú információcsere, hogyha a személyes kapcsolatok jók, a különböző tagállami szolgálatok között. Tehát ennek kell automatizálódni. Ami pedig Oroszországot illeti, realisztikusabb stratégiára van szükség. Nem engedhetjük meg magunknak, hogy megosztottak legyünk. Ahhoz, hogy, az, ahhoz, hogy Oroszország viselkedését meg tudjuk-e változtatni, az attól is függ, hogy mennyire vagyunk egységesek nem kell vacilálni azzal kapcsolatban, hogy fo folytassuk-e a szankciókat. Szerintem a 19-es bekezdést még erőteljesebben is lehetne fogalmazni. Az Egyesült Államok és a Kanadával való szorosabb kapcsolat nem csak stratégilag fontos, hanem hogyha a demokratikus jogállamok szeretnének valamit elérni Oroszország ügyében, akkor mindenképpen össze kell fogni és az összes partnerünkkel való együttműködésükben ennek kell hangsúlyt kapnia. Köszönöm. Thank you, I, like, I, I... Köszönöm szépen, elnök úr. Én is úgy gondolom, hogy ez egy nagyon átfogó jelentés, és tiszteletben tartja a biztonság és külügyi érdekeinket. Egy dolog hiányzik itt nekem a bővítési stratégiával kapcsolatban, mégpedig azt a folyamatot illetően, amely már régen kezdődött, és még mindig folyik, a bővítésről van szó, tehát én ezzel kapcsolatban benyújtanék egy módosítást a bővítési folyamattal kapcsolatban. Az a való kapcsolatainkról szóló fejezetet kiegyensúlyozottnak tartom és támogatom, de nem vagyok biztos a stratégiában. Kérdés, hogy a szankció valóban pozitív eredményekre vezetett-e? Azt gondolom, hogy a Putyin rezsimet ez csak megerősítette, és súlyosan megsértette, vagy sérti a mi gazdasági érdekeinket. Köszönöm szépen, elnök úr. Én szeretnék gratulálni Elmar Brocknak még egy jó jelentést, újabb jó jelentést készítette, a kettes bekezdést szeretném kiemelni. A KKVP és az Európai Unió jövője attól függ, hogy ezt, ennek a jövője attól függ, hogy a különböző érdekelt felek, vagy érintett felek hogyan értelmezik ezt a bekezdést. A realisztikus diagnózis és az ambiciózus célkitűzésekben megállapodhatunk, de emellett a külügyi és a védelmi kapacitásunk megerősítésére akkor lehet csak sort keríteni, hogyha a politikai szándék és akarat erre megvan, ezt kollégák is említették már. Ez azt jelenti, hogy Oroszországgal, Törökországgal, Közel-Kelettel, Afrikával kapcsolatban és egyéb hotspotokkal kapcsolatban közös álláspontra kell jutnunk, ezt eddig nem sikerült elérni, ezért világos, hogy a soft power nem elég. A 29-es bekezdést illetően én azért a kultúrák közötti párbeszédet ezt felvenném ide. A kulturális diplomáciát említi a jelentést, de azt gondolom, hogy a soft power nem tudjuk teljesen kihasználni ennek megemlítése nélkül. Végül nem gondolom, hogy minden partnert és régiót meg kell említeni, de egyetértek Weigel úrral abban, hogy, hogy viszont a Nyugat-Balkánt mindenképpen meg kellene említeni, illetve Japánt is fölvenném. Köszönöm. Gracias, presidente. Mi, Milyen köszönöm szépen, és spanyol fog beszélni. De egyetértek a kollégákkal. Én is Szeretnék gratulálni Elmar Brocknak, nagyon jó ez a jelentéstervezet is, tehát ezt már megszoktuk tőle. Szerintem ez egy nagyon kiegyensúlyozott jelentés, és pontosan azokkal a kérdésekkel foglalkozik, amely jelenleg jellemző az euró. Az Európai Unió jóságát eh, hosszasan elemzi, de szerintem a kettes bekezdésből hiányzik a globalizáció kifejezés. De azt hiszem, hogy nagyon jól összefoglalja ez a bekezdés, hogy az Európai Uniónak milyen erényei vannak, sokat, sokat ebből elfelejtettek. Tudom, hogy nem mindig lehet kifejteni mindent egy jelentésben, mert akkor nagyon hosszú lenne. minden öt évben felülvizsgálják ezt a védelmi politikát, stratégiát, ez megfelelő, hiszen ez minden alkalommal, hiszen változik a, változnak a nemzetközi feltételek is. Azért is, az is érdekes, amit a Brexitről olvasunk, pozitív fejlemény a Brexit nyomán, hogy végre haladhat az Európai Unió. Aztán van még egy dolog, ami nagyon fontos, Oroszország. Szerintem hozzám hasonlóan sok úgy gondolkodnak, hogyha, hogy az együttműködés ugye fontos Oroszországgal, de ami Szíriában történik, az eléggé lehangoló, és mindenképpen javítani kell az EU és Oroszország kapcsolatát. Még két rövid részlet. Egyetértek azzal, hogy az Európai Unió átformáló erő, ez az egyes bekezdés, ennek van pozitív hatása is. Pozitív ez Európa stabilitása szempontjából, tehát a folytonos bővítésekkel nagyon stabil lett a kontinens, az EU. 29-es bekezdés arról szólt, hogy nemzetközi kapcsolatainkban eh, nagyon fontos az, hogy betartsák a nemzetközi jogot, és az Európai Unióban is létezik eh, egy, eh, egy európai jog. Nem egyértelmű azonban a fogalmazás, ezt még lehetne egyértelműbbé tenni. Aztán az ENSZ-val együttműködésről szól egy bekezdés, és ezt be kéne még tűzni. Nagyon jó jelentés, Éppen ezért még javítanám egy kicsit. Hetes bekezdés, itt elrendezési kérdésről van szó. A 3D védelemfejlesztés és diplomácia. Én fordítva én fordítva raknám ezeket sorba, diplomáciával kezdeném, tehát diplomáciafejlesztés és védelem. Tehát diplomácia, diplomácia, fejlesztés és védelem, tehát ne a védelem legyen az első. Köszönöm. Chair. <clears throat> Congratulations on a uh, draft uh, Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen, gratulálok a jelentéstevéshez, jelentéstevőhez. Nagy elvárások voltak, és az elnök úr ezeknek uh, megfelelt. Kiváló jelentést készített, a, mivel elégedettek vagyunk, de persze van még egy-két dolog, amivel még javítani lehet ezen a jelentéstervezeten. Ez a jelentés világos előrelépést jelent majd a globális stratégiával kapcsolatos megegyezést illetően. Mogherini asszony egy globális stratégiát mutatott be. Az remélem, hogy az Európai Unió nem csak egy globális stratégiát dolgoz ki, hanem stratégiai szereplő is lesz globális színpadon. Vannak itt jó pontok, amelyek az EU és a NATO közötti együttműködést taglalják. Ez rendkívül fontos a jelenlegi globális biztonsági helyzetben. De én nem csak a NATO-val való együttműködést hangsúlyoznám, hanem a transatlanti együttműködést és a transatlanti kapcsolatokat is az EU és az USA között. Nem szabad, hogy rossz irányba mozduljanak a dolgok az elnökválasztás után az USA-ban. Remélem, hogy ez az együttműködés mind a két oldal számára fontos lesz, és az, tudjuk ugye, hogy az izolációs tendenciák hát erősödnek. A kollégák, akik megemlítették a bővítést. A bővítés egy fontos eszköz, ami a reformokat és a szomszédos országokkal való együttműködést illeti. Ezzel egy időben azt gondolom, hogy a 18-as bekezdéssel, amelyekkel kapcsolatban, amely a szoros együttműködésről szól az európai országokkal, egy kicsit világosabban kellene fogalmazni, hiszen itt kétoldalú kötelezettségekről kellene szólni. Itt van egy kis késlekedés a mi részünkről. Bizonyos országok kiváló reformokat vezettek be, és a vízum felfüggesztési és várnak, és itt ebben késlekedünk. Ezt be kell, be kell ismerni. Ez a késlekedés, ez senki számára nem pozitív. Amennyiben a feltételeket teljesítették az országok, teljesítenünk kell nekünk is a kötelez, a ígéretünket. Végül pedig ma kicsit később szavazni fogunk a fotiga jelentésről, a propagandáról és a félrevezetésről a helyzet nem annyira jó, mint ahogy ezt látjuk, ahogy ezt gondoljuk. Információs háború folyik. Az ön jelentésében, hogyha ezt megemlítené, azt gondolom, az a jelentést mm, következetesebbé tenni. Ezzel kapcsolatban nyújtunk be egy módosító javaslatot. Még egyszer gratulálunk a jelentés tervezethez. Köszönöm szépen. Mondja eh, Gáler úr. Alapjában véve én is támogatom eh, az jelentés eh, alapvonalát, a globális helyzetet, illetve a Brexitből felmerülő feltételek elemzését. Most én a tízes pontra koncentrálnék. Itt felmerült az a kérdés, a fő hadiszállás kifejezés egyes tagállamokban egy kicsit hát megborzongást vált ki, fel kellene vetni, hogy miről van itt szó. A, talán beszélhetnénk a meglévő központok összevonásáról, és ezeknek a lényege már, ezekből néhány már létezik, a meglévő struktúrákat kellene úgy összevonni, hogy az új funkciót tudnák gyakorolni. A fővárosokban el kellene kerülni azt a benyomást, hogy új struktúrák jönnek létre, nem a meglévőknek az a jobb kihasználásáról lenne szó. Angolul a Planning and Conduct Capabilities-ről van szó. Brüsszelben lenne a, tehát a tervezés, és a végrehajtás pedig a tagállami fővárosi főhadiszállásokon, vagy főszékhelyeken. Tehát nem csak a tervezésre, hanem a conductra és ki kellene térni végrehajtásra, ezzel ki kellene egészíteni véleményem szerint. Itt arról van szó, hogy a KKBP missziókat hogyan hajtjuk végre. Azt hiszem, hogyha erre helyezzük a hangsúlyt, akkor egyes aggodalmakat eloszthatunk a fővárosokban. Még egy dolog, a Peszkóra utaltak, hogy ezt aktiválni kellene. Talán a brit védelmi miniszter barátságtalan kijelentését kellene alapul venni, és, és most valóban beindítani ezt, aktivizálni ezt, már tulajdonképpen régen megtehettük volna, hogyha az ellenállás nem lett volna. Talán most itt a kiváló alkalom erre. És akkor, hogyha ez közösségi szintre emelkedik, akkor az Európai Uniós költségvetésen keresztül, illetve a nem csak a védelmi területen, hanem a más területeken meglévő eh, struktúrákkal ö, operatív módon ki lehet ezt egészíteni. Szankciókkal kapcsolatban én azt gondolom, hogy ezek szükségesek voltak, és még mindig szükségesek, és végig kell gondolnunk a szíriai eh, konfliktussal kapcsolatos eh, magatartást tekintve, hogy ezeket kell -e erősíteni. Volt egyéb hatása is. A mi civilizált válaszunk eh, volt ez az orosz eh, reagálásra, vagy az orosz fellépésre. Eh, ez, de, de nem a tit for tat stratégiát választottuk, tehát nem azt választottuk, hogy az általunk támogatott ukrán erőket felfegyvereztük volna, vagy fegyvereket szállítottunk volna neki, az lett volna a erősebb megoldás, hanem mi egy civilizált megoldást választottunk a szankciókkal, és én nem gondolom, hogy ez politikailag ennek az ellentét, a vártanál ellentétes hatást váltott volna ki. Én ezt nem tudom elképzelni. Szerintem ez egy sokkal civilizáltabb reagálás volt, mint amit a moszkvai agresszortól elvárhattunk. Köszönöm szépen. úgy látszik, hogy a szociáldemokrata erő itt megerősödve lép fel, mondja az elnök. Köszönöm szépen, még nem volt kész a szövegem. Nem emlékszem, hogy mikor kapott volna egy jelentéstevő ilyen sok támogatást és dicséretet legutoljára. Én is beállok az önt dicsérők sorába. Az egyetlen fenntartásom, ami van, az az, hogy már korábban el kellett volna készíteni ezt a jelentést, legalább egy éve, vagy még annál előbb is, mondja Freund úr. Még egy dolog, amit szeretnék hozzátenni, én inkább, én egy kicsit erősebben hangsúlyoznék egy dolgot, Szíriát, és azt, hogy mennyire um, nem csináltunk semmit eddig, mennyire tétlenek voltunk, és nem tudtuk ezt a vákumot kitölteni, ami az orosz és az amerikai fél közötti tárgyalások bukása után felmerült. Tehát ez itt Európáért kiállt ez a vákum, az 500 millió európait fenyegető veszélyt kell elhárítani, és állásfoglalást kellene elfogadni, ez az egyetlen lehetséges mód. Azt hiszem, hogy ez nem, ezzel nem várakozhatunk, főleg a jelenlegi helyzetben. Ez nagyon nagy hatással van ránk, sokkal inkább, mint bármely más konfliktus a térségben. Köszönöm. Köszönöm szépen, mondja Kukán úr. Én is szeretnék csatlakozni az, az elnökök, elnökök dicsérő kollégákhoz. Kiváló jelentést készített Brok elnök úr. A legfontosabb témákat sorolja fel, amelyekkel szembenézünk a külpolitikán gyakorlása során. Egyetértek azzal az üzenettel, hogy a jelenlegi helyzetet ki kell használni e, lehetőségként arra, hogy egy hatékonyabb közös külös biztonságpolitikát hozzunk létre. Emellett az Európai Unió külső politikájának a pozitív hatásait kell erősíteni, tehát a nemzetközi térségben megvalósuló, együttműködő szerepünket kell erősíteni a stratégiai partnerekkel, erősíteni az együttműködést, megbízható szereplők vagyunk globális szinten. Ezzel egy időben az Európai Uniónak egységesnek kell lennie ami a nemzetközi fellépéseket illeti, például az ENSZ-ben, ami most nem történik meg, de ezt kellene elérni. Emellett a szomszéd, szomszédságunkra, a szomszédos régiókra kell koncentrálnunk. Ez kell, hogy legyen a legfontosabb célunk. A külpolitikai eszközeink pozitív hatását kell erősíteni külpolitikára. Ami a biztonságot illeti, a téma rendkívül összetett. Európa számos biztonsági válságnak van kitéve. Terrorizmus, kiberbiztonság, eh, energiabiztonság, eh, a határok biztonsága, stb. Tudnunk kell, látnunk kell, hogy ez egy globális probléma, erősíteni kell az együttműködést az Európai Unión belül, de globális partnereinkkel és eh, nemzetközi szervezetekkel is. Most mi legyen ezzel a jelentés, e, jelentéssel? Egyetértek a kollégákkal, akik azt mondták, hogy jó lenne ezt kiegészíteni itt-ott, azért, hogy hogy egy kicsit jövőorientáltabb legyen ez a jelentés, finomítani kell, finom hangolni kell ezt, de úgy, hogy ez ne veszélyeztesse a jelentésnek a kiegyensúlyozottságát. Ez kulcsfontosságú véleményem szerint. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Megpróbálok válaszolni a megjegyzésekre. Először is Kenyete asszony a kétszázalékos kérdés, illetve a szinergia hatás, ami a védelmi kiadások növelését, 2%-os növelését illeti, illetve 2%-ra való növelését illeti. Nos, ez eddig 0,7% volt, ez 2%-ra emelni, ez a hitelesség határai csúrója, minél ez nem, ez, ez, azt gondolom, hogy realisztikusabb lenne megnézni a költségvetési helyzet, tehát a tagállamokban ez szinergia hatásában többet hozna. Én a 2%-ot nem zárom ki, jó lenne, de azt hiszem, hogy szinergia hatással többet tudunk elérni. Körülbelül 200 milliárd eurót adnak ki a tagállamok védelmi politikára. Számos tagáll... tagállam ban az overhead kiadások 80%-ot tesznek ki, nincsen sok mozgástér. Nálunk is, Németországban is az overhead kiadások 46-47%-ot tesznek ki. Az a benyomásom, hogy Németországban minél nagyon, egyre kevesebb a katona, de ezzel egyre inkább növekszik az egyéb, a kiegészítő közigazgatásban, védelmi közigazgatásban a tisztségviselőknek a száma. Azt gondolom, hogy ami a szinergia hatást illeti, ez egy olyan téma, amit közé lehetne tenni, a közvéleménynél meg lehetne ezt osztani, a tagállamok nem hajlandók együttműködni, pedig pénzt lehetne megtakarítani. Itt a kutatás, illetve a, a közbeszerzés kérdése is felmerül. Azt gondolom, hogy ez fontos tényező, itt a polgárokat meg lehetne győzni, hogy az ő pénzükkel sokkal többet lehetne elérni, mint amit eddig sikerült. És azt hiszem, hogy ezt a vitát bizony köz vitává kellene tenni. A nemzeti védelmi miniszterek nem hajlandók erről nyilvánosan beszélni, még mindig úgy látják, hogy az, hogy minél több tisztviselő dolgozik a védelmi területen, az a nemzeti szuverenitás megvalósulása. A kétszerzeléknek vannak alternatívája, vagy kiegészítése. te asszony és Gáler úr, és többen is említették a főhadiszállás kérdését. Azt gondolom, hogy ezt Egyetérthetek azzal, hogy ezt pontosítani kellene, ezt meg fogjuk tenni. Vannak a kapcsolatban elképzeléseim azt hiszem, hogy azok, akiket érdekel ez a téma, azokkal egy kisebb körben találkozhatnánk, megbeszélhetnénk, és egy megfelelő kompromisszumos javaslatot benyújthatnánk. benyújthatnánk. Azt gondolom, Kukán úr, ami a finom hangolást illeti, illetve az aktualizálást, a szíriai problémát, azt gondolom, hogy talán majd a kompromisszumos javaslatokba ezt föl lehet venni, és így bekerülhet a jelentésbe, mert a akkor zártuk le e, ennek a e, jelentéstervezetnek a e, készítését, amikor még a Szíriával kapcsolatos fejleményekről ne, ne, nem voltam tudatában. A, ami a soft és a hard power-t illeti, Meszerics úr is említette, mindig is a célunk az volt, hogy megelőzzük a konfliktusokat minden más azt jelenti, hogy megbukott a politika. Kudarcot vallott. De néha hard powerre is szükség van, ahhoz, hogy a konfliktusokat megelőzzük. És ez az, amiben nem vagyunk sikeresek. Mi vagyunk a legnagyobb donorok eh, Szíriával kapcsolatban, és aztán majd a felépítésben is a legnagyobb donorok leszünk, pénzt adunk, de ami a háborút és békét illeti, senki nem vesz minket eh, komolyan, nem ülünk ott, vagy ha ott is ülünk, nem vesznek bennünket komolyan tárgyalópartnerként. És ez kulcsfontosságú kérdés szerintem, eh, amelyre megfelelő választ kell találni, és azt hiszem, hogy ebben sikeresek lehetünk. Weigel úr bővítés, ez mm, be kell látnunk. Világosra tettük azt, hogy a bővítés fontos politikai eh, cél, eh, és a múltban is fontos politikai cél volt, és sikeresen, le is, eh, sikeresen meg is oldottuk eddig, de vannak ennek határai. És ezért azt gondolom, hogy mindenképpen fontos erről beszélni, hogy a teljes tagság és a jelenlegi eszközök mellett még egy eszközt bevezetünk, európai gazdasági térség plusz mondjuk Norvégiával, olyan országok részvételével, amelyek közel eh, vannak hozzánk, de de vannak olyan országok közben, amelyek nem törtik be a feltételeket, nem, tar- eh, nem teljesítik a feltételeket, és nagyon messze vannak attól, hogy betartsák a feltételeket. Ezeket nem tudjuk befogadni. Eh, természetesen a Balkán országait nem adjuk föl, remélem, hogy nem ért félre senki engem, de azt gondolom, hogy egy ilyen új eszközre lenne szükség. Azt hiszem, hogy a, a keleti térség számára, akár Törökország számára is érdekes lehet egy ilyen gazdasági eszköz. hogyha vannak javaslataik arra, hogy ez hogyan lehetne világosabbá tenni, az, azért nagyon hálás lennék, ahogy Péter Leúr is tette. Milyen mond, a globalizáció, hát erről beszélni kell, hogy hol vannak a problémák ebben az összefüggésben, ön hogy látja, hogy jobban értsem a hozzászólását, ami a Brexitet illeti. Teljesen világos számomra, hogy a britek kilépése a politikai képességeink gyengítését jelenti, de emellett vannak új lehetőségeink is, talán lehet, hogy az lesz a legjobb megoldás, hogyha az európai külös biztonsági politikában majd egy konstruktív Nagy-Britannia vesz részt. E, tehát természetesen a védelmi politikai e, nagy-britanniai védelmi politikai e, képességek vagy, vagy kapacitások ott nem szabad föladni, az ezzel kapcsolatos kapcsolatokat erősíteni kell, és Nagy-Britannia nem gondolom, hogy teljes mértékben harmadik állam, államnak számít majd ebben a témában. Ami a normatív hatalmakat illeti, ezzel a nemzetközi jogot, ezen a nemzetközi jogot értem, Hogyha nem világos, akkor egy kicsit kifejtem majd a jelentésben, hogy ne legyen félreérthető. Diplomácia, fejlesztés, fontos témák. Diplomácia, fejlesztés és védelem ebben a sorrendben valósul meg. Aztán a NATO alapvető szükséges, alapvetően szükséges az európai biztonság szempontjából, ezt az is az Amerikával való kapcsolatainkat erősíteni kell, hogyha van eh, még egy mondat, amit ide be lehetne eh, tűzni, és amiben egyetértenek a kollégák, ezért eh, hálás lennék de most nem akarom ezt a jelentést arra felhasználni, hogy arról vitázzunk, vagy azt szedjük darabjaira azt a témát, hogy milyen erős kapcsolatokat ápolunk Amerikával, vagy meddig mennek el a kapcsolataink Amerikával, nem kell a konfliktusokat itt elővenni. Azt gondolom, hogy decemberig ezt le kellene zárni. Nem tudom, hogy csütörtökön hogyan folytak a tárgyalások pozitív módon-e a három oldalú egyeztetés, nem? A libe kollégáinkkal kell egyeztetnünk, és a végrehajtási és a delegált jogi aktusokkal kapcsolatos témákat tisztázni kell. Másik oldalon kell, hogy legyen olyan terület, ahol valóban cselekvőképesek vagyunk, nem csak a parlamentnek kell értelmes megoldásokon dolgoznia, hanem a bizottságnak is, és ezt szeretném egy nyilvános ülésen kimondani. Azt gondolom, hogy nem jó, hogyha a tanács képviselői e, Grúzia vagy Ukrajna képviselőket küldenek e, a külügyi bizottság üléseire, fordítva is játszhatnánk ezeket a játszmákat. A tanácsot arra kérem, hogy ezekben a kérdésekben igyeksz, igyekezzen valamilyen elfogadható megoldásra jutni. Ami a főhadiszállást illeti, eh, Gáler úr erről beszélt, pontosan erről van szó, tehát tervezési és kondakt eh, képességek, de ez nem csak az összefoglalás jelenti, hanem nem csak szervezési összekapcsolást illeti ez, hanem, hanem hozzáadott értéket eh, kell, hogy képviseljen ahhoz, a, a, a, a régi marxistaként a, a, a minőségi ugrásról kellene beszélni, ezt világosabbá kellene tenni, hogy ö, eh, értsük a különbséget. Azt hiszem, hogy ezzel sikerült megválaszolnom a kérdéseket, és köszönöm a hozzászólásokat, várom a javaslataikat. És az elkövetkezendő napokban szívesen egyeztetek bárkivel, aki félreértett bármit a jelentésemben. Azt hiszem, hogy így lehet a legelegánsabban tisztázni a dolgokat. Köszönöm, rátérek a következő napi rendi pontra. Hm? Oh. Wir kommen jetzt äh, zu einem bedeutenden Bericht egy fontos jelentés következik. Ecuador csatlakozása az egyrésztről az Európai Uniós tagállamai, másrésztről Kolumbia és Peru közötti kereskedelmi megállapodáshoz. Szerintem erről most nem kellene kis előadást tartanom, mert ez egy technikai jellegű jelentés, de szívesen válaszolok az esetleges kérdésekre. Ha nincs kérdés, akkor timeline hinweisen. Szeretném felhívni a figyelmet a menetrendre. Azt hiszem, hogy október 4-e volt a módosítók benyújtásának határideje, úgyhogy ma már meg tudjuk vitatni elvileg a módosítókat is. Ezeket megkaptam már? Ja, hogy nem volt módosító. Akkor október 20-án itt a szakbizottságban szavazni tudunk erről. Howitt úr kérte a szót. Nyilván nem problémás ez a jelentés, de el már most vagyok itt utoljára ebben a szakbizottságban, úgyhogy szeretnék árnyék jelentéstevőként azért néhány szót hozzászólni a témához. Szerintem ez az egész jó Ecuador számára, a régió számára, ami számunkra is. Környezetvédelmileg ez egy nagyon érzeke, érzékeny terület, Szerintem fontos ebben a kérdésben előrelépést elérni. A fogyatékossággal élőkről, jogairól szóló ENSZ keretegyezményt is meg kell itt említeni. Sok kolléga részt vett ebben a munkában. És az emberi jogok területén is nagyon fontos tárgyaló fél volt, vagy partnerünk volt Ecuador sikerült pozitív útra térniük. A Droál szakbizottságban járt Ecuador nagykövete, és sikerült vele megvitatni az emberi jogi helyzetet. Gazdaságilag ez egy nagyon jó dolog lesz. Egyetértek mind, mindazzal, ami a jelentésben áll, el már, de szerintem még jobban hangsúlyozni kellene talán a politikai fontosságát is az Ekvadorhoz fűződő kapcsolatainknak köszönöm. Köszönöm, értek ezzel, de szerintem ugyanúgy kéne itt is eljárni, mint más országok esetében. Mindenképpen oda kell figyelnünk arra, hogy az emberi jogi kérdések illetve egy a véleménynyilvánítás szabadság és a sajtószabadság, és előtérben szerepeljen, ezekre a kérdésekre oda kell figyelni. Solc úr, úgy tudom, állásfoglalást akar készíteni erről. Hát Solc úr mindig szeret állásfoglalást készíteni, amikor más országokról van szó. Nem csak Ekvadorról akar állásfoglalást. El tudnám kéz- képzelni, hogy legyen állásfoglalás, hogy van érdeklődés az ötlet iránt. és talán lehetőség nyílik erre. Lehet, hogy a parlament szempontjából ez nem lenne rossz, de úgy látom, hogy önök egyetértenek ezzel, hogy így járjunk el. Kére még valaki szót? Úgy látom, nem. Szerintem Kolumbiát megvitattuk már? Az holnap van a napi renden. Grúzia is. Hát akkor most van fél óránk. Az, hogy most mindenki elfut, és aztán visszajövünk ide fél óra múlva szavazni, annak nincs értelme. Tegyenek javaslatot arra, hogy most milyen aktuális témáról beszélgessünk. Worte verlieren über Syrien jetzt? Ist das der geeignete Augenblick? Beszéljünk most Szíriáról esetleg? Lehet, hogy ez a kellő pillanat, hogy megvitassuk Szíriát? Wir haben es, Bitte? Na. Also ich würde Vorschlag machen. Hát akkor javaslom azt, hogy aki itt most Szíriáról eszmecserét akar folytatni, az megteheti, akinek szünetre van szüksége, az éljen a lehetőséggel is tartson szünetet, mert hát láthatjuk, hogy a napokban zajló konfliktus nagyon súlyos nehézségeket okoz. Én eddig azt hittem, hogy az USA-val és Oroszországgal sikerülhet majd megoldást találni, sikerülhet a fegyverszünettel a Genfi béke megállapodásnak is lendületet adni. nyugat szériában megállapodásra jutni, megállapodni az, az Assad rezsimmel is, de most már úgy néz ki, hogy nem is akarnak megoldást találni, hanem inkább az a szándék, hogy katonai megoldást találjanak. Az az ajánlat, hogy most az emberek elhagyhatják Aleppót, gyakorlatilag azt jelenti, hogy az Assad rezsim ismét tért nyer, nem igazán értem, hogy hogy lehet az, hogy egy elnök, aki így bánt a saját népével, ismét hatalomra juthat. Nyilvánvalóan ezt csak erőszak árán lehet elérni, ezt sajnálatos módon meg kell állapítanunk. A Genfi tárgyalások során mindenki le, leült a tárgyalóasztalhoz, az amerikaiak, az oroszok, az európaiak, a proxy háborút folytató országok, Szaudarábiától Teheránig. Illetve Törökország is megtalálta szépen lassan a szerepét, megpróbáltunk tehát megoldásra jutni, hogy közösen fel tudjunk lépni az iszlám állammal szemben. Egy ilyen politikával csökkenteni lehetne a menekültek számát, lehetőséget teremthetnénk az embereknek, a, az emberek számára arra, hogy visszatérjenek a hazájukba, lehetőség nyílna arra, hogy egy, hogy rend alakuljon ki az országban, de hát, hogyha a megállapodásra nincs lehetőség, csak erőszakos módon lehet megoldást eszközölni, akkor felmerül az ország széthullásának a lehetősége is. Ekkor viszont Kurdisztán kérdése is felvetődik, Törökország területi integritása, Szíria területi integritása, ha tehát nem születik megállapodás, és nem sikerül közösen legyőzni az iszlám államot, akkor lehet, hogy további erőszakos konfliktusok törnek ki az egész régióban, és egy teljesen új rend alakul ki. Nyilván csak a, szinte senki sem tudja, hogy hogyan kellene kezelni egy ilyen helyzetet. És egy demokratikus Európa, egy dem, a demokratikus világ nem igazán tud reagálni egy ilyen helyzetre, viszont Oroszország, mint autoritár állam könnyebben tud reagálni, adott esetben katonailag is szerepet vállal. Felmerül a kérdés, hogy nekünk nem kell-e esetleg változtatni eddigi gondolkodásunkon, túllépni az eddigi kereteken. Nem kell elismernünk azt, hogy talán hiba volt korábban döntést hozni, úgy dönteni, hogy a demokratikus ellenállókat támogatjuk. Számomra ez az újonnan előállt helyzet önvizsgálatra ad okot. Lehet, hogy hibásan döntöttünk korábban, rosszul döntöttünk. Másrésztről azonban azt sem tudom elfogadni, ha valaki azt mondja, hogy Európa Szíriában kudarcot vallott, mert Európa csak humanitárius segítséget nyújt. Érdemes ilyenkor visszakérdezni, és a tagállamokat is megkérdezni, hogy jó, de hát ki küldene katonákat Szériába. Ki lenne hajlandó katonákat oda küldeni? Ha az, amit eddig tettünk, nem elég. Ki lenne az, aki hajlandó a hadseregét oda küldeni? Németországban nagyon vehemens az a vélemény, hogy tenni kellene valamit, de ott a legkisebb a hajlandóság, hogy katonai szerepet vállaljon az ország. Hajlandóak a tagállamok tehát sokszor Európát hibáztatni, a maguk részéről viszont nem hajlandóak cselekedni. Szerintem talán ez a legsúlyosabb probléma, amelyet kezelnünk kellene. Nem tudok választ erre a kérdésre, erre a problémára, de lehet, hogy valakinek van itt válasza, Freund úr. Hát én sem, tud, én sem tudom a megoldást erre, de azért nekem is eszembe jut egy-két dolog a témáról. Mindent meg tudok erősíteni, amit ön is mondott. De nyilvánvalóan könnyebb utólag azt mondani, hogy nem kellett volna Líbiában beavatkozni, és lehet, hogy Szíriában meg be kellett volna avatkozni. Tehát első után köpönyeg, most már késő. Nem hiszem azonban azt, hogy annyira tehetetlenek lennénk, mint ahogyan azt ön érzékeltette. Nem is katonai értelemben mondom ezt, hanem más tekintetben. Nézzük csak meg a proxy háborúban résztvevőket, Szaudarábia, Irán, Törökország, Oroszország, csak, hogy csak néhányat említsek. Szoros gazdasági kapcsolatokat, fű, kapcsolatokat ápolunk mindezen országokkal. Németország Szaudarábiába fegyvereket szállít, vagy legalábbis katonai felszerelést, több száz millió euró, illetve dollár értékben. Azt tervezük, hogy Iránnal is szoros gazdasági kapcsolatokat építünk ki. Ebben az összefüggésben azonban befolyásolni tudjuk ezeket az országokat. Latba vethetjük gazdasági súlyunkat, és így nyomást gyakorolhatunk ezekre az országokra, mondván, hogyha nem hagytok fel a háborúzással, akkor nem kaptok tőlünk Airbusokat, akkor nem lesznek, nem szállítunk nektek repülőgép hordozó anyahajókat. Jó, hát Szaudarábia mondhatja erre azt, hogy akkor majd bevásárolunk máshol, de lehet, hogy találunk szövetségeseket, akik szintén azt mondják, hogy így nem mehet tovább. Szerintem a szíriai nép megérdemli, hogy minden lehetőséget fontolóra vegyünk a háború befejezésére vonatkozóan. Nem mondhatjuk azt, hogy hát mi már megpróbáltunk mindent, semmi sem működik, nem tehetünk semmit. Szerintem azért vannak még eszközeink, vannak még lehetőségeink arra, hogy nyomást gyakoroljunk. És most arra térek vissza, amit az imént mondtam. Oroszország és az Egyesült Államok együttműködésének végével egy űr alakult ki. A szíriai béke folyamatban, és szerintem ezt az űrt még kitölthetjük, és ki is kell töltenünk. Köszönöm. Az elnök urat sajnos nem halljuk, mikrofon nélkül beszél. Köszönöm szépen, elnök úr. Kérdőebbre való volt, hogy ezt a, ahogy ezt a vitát felvezette, illetve ahogy az alap aspektusokat bemutatta, ahogy a kolléga is mondta, nem vagyok abban biztos, hogy mindent megpróbáltunk. Ha megnézzük a helyzetet, akkor azt láthatjuk, hogy több bolgárháború zajlik egyszerre Szíriában, ami alaposan megnehezíti a helyzetet. Aztán van ott egy világhatalom, Oroszország, aminek szerintem elég, el, elég világos a stratégiája. Ez azt jelenti, hogy minél több földterületet szeretnének megszerezni, mielőtt leülnek a tárgyalóasztalhoz. És ilyen, ebből a szempontból az Európai Uniónak nincsenek fegyvere, nincs stratégia, nincs egyértelmű jövőképe, jövőképe nincs perspektívája. Nincsenek a kezében eszközök. A kollégák beszéltek Iránról és Szaudarábiáról velük természetesen lehet beszélni, sőt, el lehet érni, hogy közösen nyomást gyakoroljunk. A regionális hatalmaknak is van természetesen beleszólása a szíriai konfliktus alakulásába, hogyha a regionális hatalmakkal nem egyeztetünk, akkor soha nem lehet megoldás, bár nyilván nem lesz egyszerű, mert nem egyformák az érdekeik. Beszéltünk egy olyan zóna kialakításáról, ahol egy védett zónáról, ahol a szíriak békében érhetnének. Ez nem tudom, hogy az utópia-e, vagy nekünk európaiaknak kellene ezt számon kérnünk. A helyzet olyan, amilyen. Tudjuk, mi történik Aleppóban. Az az 5 millió ember, aki elhagyta Szíriát, ezek, ennek az ember folyamnak még nincs vége, de az emberek továbbra is hagyják el Szíriát, nagyon sok a menekült. Nekünk, Európának, nekünk itt Európában az a minimum követelmény, hogy legyen egy stratégiánk. Kérdezem, hogy mi a vélemény elnök úr erről a védett zónáról. Más nem kért szót? Ami a védelmi zónákat illeti, ki garantálhatja ezek biztonságát? Erről mind meg kell állapodni, és ebben nem akarnak megállapodni a felek. Oroszország mindent megvétóz az ENSZ biztonsági tanácsban, mégpedig évek óta. És hogyha most látjuk, hogy Oroszország légvédelmi rakétákat is telepít akkor az is biztos, hogy nem lehet ezeket a védelmi zónákat garantálni. Érdemes lenne olyan területeket is kijelölni, ahol légtérzár van, de hát ezt sem lehet végrehajtani, mert a rakétarendszer fenyegeti azokat a repülőgépeket, amelyek esetleg garantálnák ezt. Vagy van egy további lépés, a felkelőknek adunk légvédelmi rakétákat a kezébe, de hát az Afganisztánban is rosszul sült el, mert láthattuk, hogy ott rossz kezekbe kerültek végül ezek a rakéták. De lehet, hogy ez az egyetlen módja annak, hogy a felkelők védeni tudják magukat, védekezni tudjanak a Assad repülőgépeivel szemben, illetve az orosz repülőgépekkel szemben. De lehet, hogy már rég elkéstünk ezzel. Úgyhogy lényegében a nyugat katonailag itt már nem tud kikényszeríteni semmit. A kocka el van vetve, az elmúlt 14 napban eldőlt ez a dolog. Lehet, hogy túl pessimista vagyok, de attól tartok, hogy így néz ki a helyzet. Nagyon szépen köszönöm. 15 perc múlva kezdjük a szavazást. Kedves kollégák, akkor újra megnyitom az ülést, és rátérünk a szavazásra. A hetes napi rendi pont. Fotiga asszony jelentése. Nincs még itt? Wer vertritt Frau Fotiga als Berichterstatterin? Mr. Tenok. Tenok úr. Ami helyettesítő van-e? Hozzászólni valója. Fotiga az, hogy nem tud jönni személyes okokból, úgyhogy azért kért, hogy mentsem ki. Herzlichen Dank, das kann passieren. Köszönöm szépen, hát ez előfordul. 103-as módosítás mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 6-os kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodás elfogad, Tuk. 122-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 7-es kompromisszum mellette. Hát nem szavaztatok, sajnálom. többen voltak ellene, sajnálom. 122 mellette. Ellene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 ügyes próbálkozás, hetes kompromisszum mellette ellene tartózkodást elfogadtuk, 136 mellette ellene ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. 21-22 ellenében elutasítva. Elutasítva, így is elutasítva. Semmit nem változtatnak az eredményen. 8-as kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtok. 149 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 200. ...153, 154 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítás. 155 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 156 mellette, ellene, ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. 25, 22, 25, 23 ellenében elfogadtuk. 157 mellette. Ellene. Ellenőrizzük. lezárom a szavazást. Elutasítva. De ellene van. Na, persze, meg még öten. Nem ez az normális eset. Mindenki hozza el a választási, vagy a szavazókártyáját. 9-es kompromisszum. Nem, nem, nem. 158. Gáler, Gáler. Jaj, bocsánat. Mellette? Ellene? Ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. 25-20 ellenében elfogadtuk. Hogyha ilyen szoros az eredmény, akkor hogyan akarunk egységes megoldásra jutni, hogyha nem tudunk megállapodni? 294 mellette, ellene,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 úgy tűnik, hogy a néppártban egy kicsit kezdik máshogy látni a dolgokat. 9-es kompromisszum. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Következik a 184-es tartózkodás elutasítva, 185 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 191 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 186 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 187 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 188 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 189 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 190 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 10-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 215-ös. Mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 11-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 229 mellette ellene tartózkodás elutasítva 230 mellette ellene tartózkodás elutasítva 231 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Ellenőrizzük, tessék. Lezárom a szavazást. Elutasítva igazuk volt. 2.34 mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 2.35 mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 2.36 mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 12-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 13-as kompromisszum mellette ellenet tartózkodás elfogadtuk. 249 mellette de nem az jön. helytelen hibása szavazó lista 14-es kompromisszum mellette. Ellenes tartózkodás. Elfogadtuk. Antrag 265, wer ist dafür? 265 mellette. Ellene tartózkodás elutasítva. 266 mellette, ellenállt tartózkodás elutasítva. 267 mellette, ellene, ellenőrizzük. 267. Lezárom a szavazást. elutasítva. 268 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 269 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 270 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 271 első rész mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, második rész mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 253 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 274 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 276 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 15-ös kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 289, ez se jó, de mégis jó. 289 mellette ellene, vagy még se jó. Tudás a lista. Akkor nekem volt igazam, mondja az elnök. Rossz tanácsot kaptam. 289 mellette ellene tartózkodás. Szerintem elutasítottuk. Er did not fall because 289 falls. 289 oka fogyott. Mert a 149-est elfogadtuk. 93. Mellette? Ellene tartózkodás elfogadtuk. 16-os kompromisszum mellette tartózkodás elfogadtuk 308 mellette ellene tartózkodás elutasító 309 mellette ellene tartózkodás elutasító 310 mellette ellene tartózkodás még egyszer 310 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 311 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 314 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 317 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 17-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 322 első rész mellette ellene Az első rész oka fogyott. Tehát az első rész oka fogyott, második rész mellette. Ellene. Ellenőrizzük. Elektronikusan a második részről szavazunk. Lezárom a szavazást. 17.33 ellenében elutasítottuk. Kérem a kollégákat, hogy vegyenek részt a szavazáson, mert különben nem látom, hogy mellette vagy ellene vannak. 18-as kompromisszum mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 330 mellette ellene tartózkodás elfogadtó. 331 mellette ellene tartózkodás, ezt ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. 2031 ellenében elutasítva a 19-es kompromisszum mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk, 20-as kompromisszum mellette tartózkodás elfogadtuk. 21-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 355 mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük. 13-27 ellenében elutasítva, 356 mellette, a szocialistáknak kettő stratégiájuk van, készfeltartással igennel szavaznak, elektronikus szavazáson nemmel. Ez a kettős szavazás. 356 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 357 mellette ellene tartózkodunk elutasítva, 358 mellette ellene tartózkodók elfogadva, egyes kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. Haladunk tovább. Kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva, hármas kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadva, négyes kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 61-es módosító, mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 63 mellette, ellene 63 mellette, ellene elfogadva. 64 mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 65 mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 66, 67, 68, 69 mellette, ellene tartózkodók, teljesen összezavarodtam, szerintem elfogadtuk. 70-es ellenőrizzük az előzőt, mivel egy idősebb úr ott középen ezt kérte. A szavazást lezártam. Így Schaffhauser úrnak már esélye sincs a 70-essel, 71 mellette. Nem, ez mind okafogyott, okafogyott az összes, mondja az elnök. 78 mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 79 mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 5-ös kompromisszum mellette. A 79-est elfogadtuk. Igen, biztos vagyok benne. Ötös kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 95-ös módosító. Mellette, ellene, tartózkodók, még egyszer, ki támogatja, ki ellenzi, tartózkodók, elfogadva. 97 mellette, ellene, tartózkodók, ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. 25-27 arányban elutasítva. 102, 102 mellette. Ellene. Tartózkodók. 25-27 arányban elutasítva. Egyes módosító mellette, ellene tartózkodók elfogadva, kettes mellette, ellene tartózkodók elfogadva, négyes mellette, ellene tartózkodók elfogadva, ötös mellette, ellene tartózkodók elfogadva, hatos mellette, ellene tartózkodók elutasítva, hetes mellette, ellene tartózkodók elfogadva, nyolcas mellette, ellene tartózkodók elfogadva, kilences mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 10-es mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 11 mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 12 mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 13 mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 14 mellette, ellene tartózkodók ellenőrizzük. Die Abstimmung ist geschlossen. A szavazást lezárom. 32-18 arányban elfogadva 15 mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 16 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 17 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 18 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 19 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 20 mellette ellene tartózkodók. Anna, háromszor szavaztál. Igen, az igennél is, a nemnél is, a tartózkodásnál is fölemelted a kezed. Tehát, ki támogatja? Hol is tartottunk? 20-as. Tehát ki támogatja a 20-ast? Ellene ki van? Ki tartózkodik? Ellenőrizzük. De szerintem elfogadtuk. Lezártam a szavazást. 31-18 arányban elfogadva. 21 mellette. Ellene. Tartózkodók elfogadva. Kult egy mellette, ellene, tartózkodók. Még egyszer, kult egy mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva kult kettő mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, kult három mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, kult négy mellette, ellene, tartózkodók elfogadva,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 ellene, tartózkodók elfogadva. 15 néz mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 16 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Összevonhatjuk a végéig, mert mindig ugyanaz a többség.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 elfogadva. Elektronikus szavazás következik az összművészeti alkotásról. A szavazást lezárom. 31 igen, 8 nem szavazat, 14 tartózkodás mellett, ez azt jelenti, hogy elfogadtuk, gratulálunk. A páncéli jelentés a következő. A keleti partnerség országaiban a nő jogi helyzet. Kérje a szót a jelentéstevő, nincs itt. Hát akkor mindjárt könnyebb a dolgunk. Gélasszony, Szeretne ön esetleg még mondani valamit? Úgy látom, nem. Egyes kompromisszum mellette. Ellene tartózkodók elfogadva. 19-es mellette. Ellene tartózkodók elfogadva. 20-as mellette. Ellene tartózkodók elfogadva. 21 mellette. Ellene tartózkodók elfogadva. Kettes kompromisszum mellette. Ellene tartózkodók elfogadva hármas kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva, harmincnégyes módosító mellette ellene tartózkodók elfogadva, négyes kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva, ötös kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva, 49-es mellette ellene tartózkodók elfogadva, 50-es mellette ellene tartózkodók elfogadva, 51-es mellette ellene tartózkodók elutasítva, 52 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 6-os kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva, 59 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 60 mellette ellene tartózkodók elfogadva, hetes kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadva, nyolcas kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 73-as, ezt visszavonták, 74-es mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 75 mellette, ellene tartózkodók elutasítva, 76 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 77 mellette ellene tartózkodók elfogadva, Tízes kompromisszum mellette? Nem, kilences kompromisszum mondja az elnök mellette. Ellene. Tartózkodók elfogadva. Tízes kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva, 89 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 90 mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 91 mellette, ellene tartózkodók elutasítva, 92 mellette, ellene tartózkodók elutas, elfogadva, 93 mellette, ellene tartózkodók elutasítva, 94 mellette ellene tartózkodók el, elutasítva, 95 mellette ellene tartózkodók elfogadva, a 96-os oka fogyott, 1-es mellette ellene tartózkodók elfogadva, 2-es mellette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 20, 46 igen nem szavazat és két tartózkodás mellett elfogadva a két nem szavazat között biztosat szerepel Donald Trump szavazata is. Szeretettel gratulálunk a jelentéstevőnek. És ennyi volt, ugye? Holnap reggel 9 órakor 9 óra 30-kor kezdjük csak a munkát. Mogherini asszonyjal pedig a jövő héten találkozunk. Utólag. Szép estét mindenkinek!